mit mondanak majd, hogy belássam, mi az Európai Parlament álláspontja ebben a kérdésben. Grazie, commissaria. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig kezdődik a vita. Először is a frakciók nevében hozzászóló képviselők következnek a néppárttal. Kezdjük, Szájer úr, a szó négy percre. Asszony, ne tekintsék udvariatlanság